így módon kell újra fellendítenünk a növekedést a kkv érdekében. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, Barnyé biztos. Ezzel lezárjuk ezt a napirendi pontot. A következő napirendi pontban az egyperces felszólalások az eljárási szabályzat 150 cikke alapján, és elsőnek Kukán kollega kap szót. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! A nemrégiben az Európai Bizottság által közzétett eh, dokumentumok a balkáni bővítésről azt az üzenetet, üzenetet fogalmazták meg, hogy az előrelépés csak az igazi eredmények és adatok alapján lehetséges. Azok, akik képesek voltak a reformokat végrehajtani, elégedettek voltak, hiszen azt láthatták, hogy kemény eh, kompromisszumokat kellett megtenniük, de elérték az eredményeiket. Ám azok, akik a racionális, konstruktív dialógus nél, nélkül csak az izmaikat um, mutogatták és a, a nagy szavakat mondtak, csalódottak voltak meg kell érteniük, hogy senki más nem végzi el a munkát helyettük. Hogyha nem akarnak szégyenbe kerülni az állampolgáraikkal szemben, akkor igazi eredményeket kell elérniük. Misztikus nehézségekről beszélni nem elegendő. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kukán kollega, most pedig Blinkevics úta asszony kapszót. Parancsoljon. Elnök úr, köszönöm szépen a szót. A fiatalok munkanélküliség egy-két országban a 30-40 százalékot eléri, mi több. Vannak olyan országok, ahol a fiatalok fele nem talált munkát. Mit tehetünk akkor mi itt az európai szinten? Ez a kérdés. Nos, úgy gondolom, hogy először is a foglalkoztatási programokat eh, kell eh, kialakítanunk, és eh, a fiatalok foglalkoztatását kell biztosítani, illetve munkaügyi és szociális garanciákat kell biztosítani számukra. Kutatásokat kell végezni, amelyeknek segítségével megítéljük a helyzetet, és a kutatások eredményeiről pedig a fiatalokat is tájékoztatni kell, hogy jobban piacorientáltabban tudjanak tanulmányokat választani. Támogatnunk kell um, a szakmai képzést, az üzletvilágába való bevezetés szolgáló képzés intézkedéseket, eh, és meg kell ismertetnünk a fiatalokkal a EU eh, e programokat is, és biztosítani kell számunkra a hozzáférést. Köszönöm szépen Blinkevics úta asszony, most pedig Bilbao Barandik asszony kapszott. el terrorismo de eta ha reconocido su fracaso y termina. Köszönöm szépen. Az ETA terrorizmus beismerte a kudarcát, és rezignált. 1978-ban volt az első tüntetés az ETA ellen. És a legtöbb baszk mindig azt mondta, hogy nem támogatja az ETA-t. Ma jobb feltételek mellett a 2010-es júniusi nyilatkozatomat meg szeretném ismételni. Euskala, azaz Baszkföld számára egy békeprogramra van szükség. Nagyon fontos, hogy a történelmi hibák ne ismétlődjenek meg, és ezt ne támogassuk. Polgári kurázsira van szükség, le kell mondani a megtorlásról. Szolidaritásra van szükség, tiszteletre. Kérem mindenkit arra, hogy a egy perces szünet helyett tapsoljon. Bilbao Barandika. Köszönöm szépen, Bilbao Barandika asszony, Swinburne kolléga kapszót. Köszönöm, elnök úr. Gratulálni szeretnék a Velszi rögbi csapatnak. Új-Zélandon sikert értek el, három millió ember él ott, és ott a nemzeti sport a rögbi. Azt gondolom, hogy a Velszi csapat megérdemli elő, elismerésenket. Az, hogy én a saját anyanyelven elven hallhattam a Velszi himnuszt, ez rendkívüli büszkeséggel töltött el. Nagyon sokan a Velszi nyelvet használják első nyelvükként, és ez példa arra, hogy a nemzeti sportolóink milyen mértékben hozzájárulnak a nemzeti egységhez. Kulturális büszkeség forrása a sport, és éppen ezért a regionális diverzitás előmozítására kell használni. Gratulálni szeretnék a Velszi csapatnak. Köszönöm, Swinburne asszony. Most pedig nem más, mint Tavares kollega kap szót. Köszönöm szépen. Az elmúlt hetekben a portugálok elveszítették eh, nyugdíjuk fizetés fizetőértékének 14%-át. Az adókat megemelték. Portugália nagy nehézségekkel küzdik. De ugyanakkor 143%-kal nőtt a külföldi működő tőke ö, aránya részint Hollandiába. Például portugál cégek, nagy portugál cégek postafiók cémek, cégeket, tehát csak álságosan bejegyzett cégeket alapítottak, hogy a portugál adókat elker, elkerüljék. Nem lehet tehát a közös költségvetési célokat közös költségvetési politika nélkül elérni. Máskülönben veszélyben lesz az euró. Hogyha a nagyvonalúság és nem a profit éjség vezet bennünket, akkor Európa is jobban áll majd. És a krízis megmutatta, hogy a krízisből senki nem jöhet ki győztesenként. Köszönöm szépen. Most pedig Triente Filitis kollega kapszót parancsoljon. Elnök úr, Köszönöm szépen. A liberalizáció, illet, illetve a csalid szabadonbocsátása ezerre palesztin fogoly ellenében mindkét oldalon az optimizmus szellemét engedte megerősödni. Nos, ezt a pozitív lendületet kell kihasználnunk annak érdekében, hogy Izraeltől egy olyan elvárást várj, olyan eljárást követeljünk, amelynek segítségével a béke irányába lehet ellépni. Meg kell szüntetni a gázai övezet elszigetelését. Szabadon kell bocsátani a palesztin foglyokat. Véget kell vetni a települések erőszakos létrehozásának. A izraeli katona és a palesztin foglyok cseréje, e, cseréjéből eredő új lendületet csak így lehet folytatni. Más küzönben Csalid e, szabadon bocsátása, illetve az ezer palesztin e, cseréje nem vezet sehova sem, csak így tudunk előrelépni. Köszönöm szépen Trata Filidis kollega, és most pedig Morganti kollega kap szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! Az elmúlt napokban több oldalról hallottam, hogy Kína az euró lehetséges megmentője, sőt akár Európáé is. Fatalista hangnemű, vagy akár lelkesedő hangneműek voltak ezek az észrevételek, de egy egyszerű kérdésre szeretnék élni. Miért is Kínának kellene segíteni Európán? Ez a segítség biztos nem öncélú lenne, hanem ez az utolsó halálos csapás lenne az ázsiai ország részéről a nyugatra. Ez a kínai és stratégia jól megtervezett. Európa úgy tűnik számomra, hogy nem bír semmiféle beavatkozási elképzeléssel. Én prátói vagyok, ahol a legtöbb kínai él Olaszországban. Talán azért jöttek oda, hogy segítsenek minket, de most a városunk és a prátói gazdaságot ellenőrzik, amely lassacskán szétrombolódik. Morgan. Köszönöm, Morganti kollégám. Most pedig egy percben Sklidislevska kollega kap Köszönöm szépen, elnök úr. Sok tagállamban, mind nemzeti, mind helyi szinten, az önkormányzatok szintjén, tehát egy különleges kartát fogadtak el. Miről van itt szó? Családtagokat kell támogatni. Ezek a karták különböző módon segítik támogatni a rászorultakat. Sajnos azonban európai szinten nem szabályozzák az ilyen szociális kérdéseket. Meg vagyok róla győződve, hogy az Európai Parlament, illetve az Európai Bizottság azokat a családokat, akik nagy családosok, sok gyermeket nevelnek, egy olyan szabályokat kell, hogy elfogadjanak, hogy egész Európában egységes elvek alapján támogassák a nagy családokat előregedő társadalmainkban támogatni kell a nagycsaládokat, és figyelembe kell vennünk azt a tényt is, hogy ez a karta, ezek a karták a társadalom érdekeit szolgálják. Kérem az Európai Bizottságot, hogy tegye meg mindent az ő érdekükben. Köszönöm. Kutas kolléga kap most szót. Köszönöm, elnök úr. Európa azért ők 25%-ával rendelkezik. Kincset érő erdeink vannak, nagyon sok diverzitás valósul meg, viszont sajnos Romániában erdőírtás történt a nemzeti parkokban is, jelentős mértékben, és a hatóságok e felett szemet hunytak, bár szigorúan védett területről van szó, ez pedig a földminőségének romlását és bizonyos növényes állatfajok eltűnését eredményezte. Az Európai Unió sajnos az erdőírtás nem követi megfelelően figyelemmel, és nem értékeli az erdők helyzetét általában rendszeresen. Azt gondolom, hogy ezt a monitoring rendszert nagyon fontos javítanunk, és az erdő védelem gyakorlatát is javítanunk kell, azért, hogy ezt a következő generációkra hagyhassuk. Köszönöm. Köszönöm, Kutas kolléga. Gallagher kolléga kapszót. Yesterday's uh, European Council meeting in Brussels. Brüsszelben Tegnap történt az Európai Csúcs találkozó, szerda kulcsfontosságú naplánc, és az európai vezetőknek egy átfogó megoldáson kell fáradozniuk azért, hogy megoldják a válságot, és az európai zónában a továbbterjedést megakadályozhassák. A bizottság, az IMF és a Világpont fontos szerepet töltenek be, és az én pártom vezetője is beleegyezett abba, hogy követik a programot. Írország jelentős előrelépést tett, egyensúly van az állam adóság csökkentésében, és a szerdai csúcs találkozó végkövetkeztetései meghatározóak lesznek. Nagyon fontos 60%-ra csökkenteni az államadóságot, és ez ír kormánynak meg kell kérde, kérdőjelezni az Európai Központi Bank működését. Nagy európai bankok, az elnök megszakítja a képviselőt. Köszönöm, Geleger úr, Stanoka úr kap szót, parancsoljon. Elnök úr, tisztelt kollégák! Pontosan 20 eh, évvel ezelőtt eh, a lett legfels, legfelsőbb bíróság elfogadta azt a tor, törvényt, aminek apján csak eh, azok kapnak lett állampolgárságot, akik 40-ben is azok voltak, illetve az ők leszármazottai teljes körű politikai jogokat kapva. Egyedülálló történelmi esemény volt. Egy parlament a saját szavazói jelentős részét megfosztotta az állampolgárságtól és a szavazati jogtól. Szeretnék feltenni egy kérdést. Tisztességes-e az a helyzet, amikor bár kinek, aki Lettországba érkezik az EU-ból, joga van, hogy részt vegyen a választásokon, és ugyanakkor az országban élők, akik már évtizedek óta éltek eh, Lettországban, ezek, őket megfosztatták ettől a joguktól. Az idei